hogy valamennyi képviselő tudatában van ezen viták jelentőségének. Ennyi volt a közlemények között a mondandóm, most pedig a napirend egyéb pontjaival kezdjük a munkát. Szeptember 22-én a mostani napirendünket az elnökök érdekezletén elfogadtuk az eljárási szabályzattal összhangban. Nem merült föl azóta az elnökök értekezlete óta módosítási igény a napirenddel kapcsolatban. Most sem látok ilyen igényt, ezzel a eheti munkánk rendjét elfogadottnak tekintem, és az első napirendi pontra át is térünk most.